Eh, eh. Ecco, sì. Bene, buongiorno ai colleghi e... Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket! és üdvözlöm Lord Mog urat, illetve Alberto Potocsnik urat. Két előadást fogunk meghallgatni, a piac ellenőrzéséről szóló éves jelentéseket, ezen belül ö, az ACER jelentését Potocsnik úrtól, aki az ACER igazgatója. pontosabban csak ezt az egy beszámolót hallgatjuk meg, Lord Mog lesz az elnök. Egy órát szánunk erre a témára. 20 perc ebből az előadóké. Utána pedig, ha kollégáknak kérdéseik vannak, akkor kérdések, válaszok következnek. Lord Mog. Chair, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget, hogy megtartatom ezt az előadást. Most nyugodjanak meg, egy dokumentumot kaptak, ami a szlájdok teljes változata, és nem akarok végigmenni ezeken a szlájdokon, de talán hasznosak ezek a szlájdok, amikor kérdések megválaszolása kapcsán utalhatok egyik-másik szlájdra. Én egy rövidebb slide bemutatót tervezek. Ez e-, az, előadásom tárgya a második éves jelentés a villamosáram és piacok nyomon követéséről, a közös jelentés az ACER-nek és a CER-nek. Ennek az alapja a rendelet 11. cikke, három területet fedünk le, villamosáram piacok, földgázpiacok, illetve a lakossági piacok, ahol fontos a fogyasztó védelem és a fogyasztók helyzetbe hozása. Tehát a rövidített előadásban most én elsősorban a nagykereskedelmi kérdésekre fog szólni a kollégám. Köszönöm. A villamosáram és földgáz nagykereskedelmi piacok kapcsán megalkottuk a konklúziókat és az elemzés és a ajánlásokat az elemzésünk alapján ennek a, az eredményét tartalmazza a jelentés, amelyet önök majd holnap kapnak meg. A villamos energiával kapcsolatban egyértelmű, hogy a piacok összekapcsolása, az ár konvergenciát és az interkonnektorok hatékony alkalmazását elősegíti. Hogyha például a 14. Eh, számú, 14 számú szlájdot nézik meg, látják, hogy 2008 után egyre jobban közelítettek az árak Európa több régióiban, régiójában, azaz nagyon hasonlóan változtak az árak eh, ugyanabban a régióban, különböző eh, területeken, kivéve a tavalyi évet, erre majd később vissza fogok térni. Ez annak köszönhető, hogy a loophole egyre inkább elterjedtek. A tavalyi fejleményekre rátérve, az villamos energia cél modell, az ETM továbbra is prioritás. Ezzel kapcsolatban a, nagyon gyorsan el kell fogadni a hálózatok konvergenciájára vonatkozó szabályozás ezek a rendelkezések alapvető fontosak ahhoz, hogy a belső energetikai piac 2015-ig eh, eh, megvalósuljon. A 16. számú szlájdon felsoroltuk azt, hogy milyen előnyei vannak a e, piac integrációjának, hogyha a tagállamokat fizikailag is összekapcsoljuk. Ezt már sikerült megvalósítani. Azt is e, felsoroltuk, hogy hogyan lehetne további előnyökhöz juttatni a végfogyasztókat, azzal, hogyha kiterjesztjük a piacok összekapcsolását e, a jelenleginél is nagyobb mértékben. Így jövő év végére Európa túlnyomó része, a piacok, piacok már össze lennének kapcsolva. Határon átnyúló interkonnektorok alkalmazása, összekapcsolások alkalmazása nagyon lényeges. Még mindig több helyen rossz irányba folyik a villamos áram, Gondoljunk, hogy ha megnézik a 15-ös számú szlájdot, akkor látják, hogy ez hol fordul elő, és azt is látják, hogy Közép-Nyugat-Európában, ahol sok a piaci összekapcsolás, a határok túlnyomó része már össze van kapcsolva. Nos, a, az ár e, diff különbség e, tulajdonképpen nullára csökkent. És egész Európában ezt szeretnénk elérni a következő, remélhetőleg másfél évben, vagy hát amilyen gyorsan lehet. Van egy korlátozó tényező, amikor arról beszélünk, hogy az energetikai piacokat javít, helyzetét javítani kellene, erről szól a 15-ös slide. Foglalkoznunk kell minél előbb a loop flow kérdésével, tehát a nem ütemezett áramok kérdésével. 2012 2012-ben több régióban csökkent az árak közelítése. Ez részben ezeknek a loopflóknak volt betudható. Tehát tiszteletben vagyunk ezzel a jelen, jelenséggel, rövid távú és hosszú távú megoldásokat e, egyaránt kell találnunk, tehát rövid távon valami korrekciós intézkedésre van szükség. És e, végül nagyon hasznos lenne, hogyha következetesen tudnánk javítani a földgázpiacok rugalmasságát, ami azt jelenti, hogy a megújulókra alapozott előállítás, egy termelés előtérbe kerüljön. Az európai fogyasztók helyzetét nézve, mi mindig sokat veszítenek a fogyasztók, amiatt, hogy a lakossági piacok még nem integráltak a gázpiacok. Ez nyilvánvalóan olyan terület, ahol nagyon koncentrálnunk kell majd arra, hogy javítsuk a helyzetet. A CMP-t, a Congestion Management rendelkezéseket teljes mértékben meg kell eh, valósítani. Most már a jogszabály mind a két része hatályban van, csak végre kell hajtani egy, ez, ezeket. Fel kell gyorsítanunk a KAM, a kapacitás allokációs mechanizmust eh, is, ez már jogilag kötelező egész Európában. Itt a 24-es szlájdra hívom fel a figyelmüket, ahol látják, hogy eh, bár sok a hosszú távú lefoglalás, a hasznosulási arány sokkal alacsonyabb. Tehát van lefoglalt kapacitás, amit hosszú távon lefoglalnak, és aztán nem használják. Ez, ez így, ezek a kapacitások az idő nagy részében nem hasznosulnak. Vannak szabályok, és erről szól a Congestion Management Procedure, a CMP, ennek a célja az, hogy hatékonyan tudjuk ezeket a lefoglalt mennyiségeket is felhasználni. A hosszú távú szerződéseket hub alapú tranzakciókká kell átalakítani. Hogyha a 20-as számú szlájdot nézik meg, akkor látják, hogy az árak alakulása még mindig nagymértékben kapcsolódik a régi piacok árának az alakulásához némi késéssel, tehát még nem sikerült elérnünk a gázszerződéses árak összekapcsolását a régi árak tekintetében, és ezért a gáz árak a piacon a rövidtávú feltételeket tükrözzék, pedig hosszú távú ösztönzőket kellene adnunk a hub tradingre ezért alakítunk ki szabályokat, annak érdekében, hogy egymással kereskedő régiók jöjjenek létre, és harmonizáljuk, illetve javítjuk a határon átnyúló eh, tarifák eh, harmonizációját. Itt az egyik szlájdon látják, hogy mi a jelenlegi helyzet, és azt is látjuk, hogy nagy különbség van a szállítási tarifákban. Időnként vannak olyan határok, ahol mind a két irányba történik az áramlás. A gáz árának szempontjából is nagyon hasznos lenne, hogyha tovább integrálódnának a gáz és villamos energia piacok, mert ilyen módon nagyobb rugalmasságot lehetne biztosítani. Hogyha most a lakossági piacokra térhetek rá, sajnos még mindig azt látjuk, hogy kevés az eredmény a legtöbb tagállamban a switching rate a kapcsolási arányok esetében. Az nyilvánvaló, hogy a helyi eh, ellátók, a helyi szolgáltatókhoz túl hűségesek a fogyasztók, és a szolgáltató váltás, a switching eh, sokszor időigényes és eh, bonyolult. Még akkor is, hogyha 23 villamosenergia és 18 gáz szolgáltató esetében a három hetes szolgáltatóváltási határidőt sikerült elérni. Még mindig igaz az, hogy a villamosáram 59, a gáz 49% esetében még nem szabályozottak a piacok. Ezért előnyös lenne a szolgáltatóváltás a fogyasztók számára a belépési ár sokszor, jelent sokszor akadályt. A szabályozói környezetből kiindulva, tudjuk azt, hogy elég sokféle a szabályozó, elég komplexek a szabályozók az egész Európában, bonyolultak az engedélyek, nem mindenhol akreditáltak az engedélyezési rendszerek, és a teljes unbundlingot még nem sikerült elérni sok tagállamban a TSO-nak a átnevezése sem zárult még le. Az nem meglepő, hogy vagy idén, vagy a következő évben a legtöbb tagállamban nőttek a lakossági árak a gazdasági recesszió ellenére. Érdekes, hogy a villamosáram kereslet elég konstant maradt, állandó maradt, a gáz iránti kereslet viszont csökkent, és több tagállamban Miután nagyon alacsony a szolgáltató váltás aránya, a tagállamok elsősorban ezt tekintik problémának. De megnőtt a transzparencia, a teljes árstruktúra minden elemével kapcsolatban, ez a legtöbb országban így van, és ez egy szükséges fejlemény volt. Fontos, hogy a fogyasztók jobban megértsék és erősítsék a versenyt. A végfogyasztói árakkal kapcsolatban már említettem, hogy ha ez a belépési ára rá kerül, az, az visszanyomja a versenyt. Ezért a szabályozásnak ezt az akadályát meg kell szüntetni azokban a tagállamban, ahol ez még létezik, annak érdekében, hogy nagyobb lehessen a verseny és a eh, tagállami szabályozó hatóságoknak aktív szerepet kell játszani a harmadik csomag eh, elősegítésében, a fogyasztók tudatosságának a erősítésében, hogy többen eh, akarjanak szolgáltatót váltani. Néhány konklúziót, ha megengednek. A harmadik csomag kapcsolatban több nem minden tagállam eh, tudta konkrétan definiálni, hogy ki a kiszolgáltatott eh, fogyasztó, és eh, ugyanígy nem mindegyik tagállam alkalmaz ugyanolyan védő intézkedéseket, tehát eltérnek a különösen sebezhető fogyasztókra vonatkozó védő intézkedések. A fogyasztói információs követelményeknek való megfelelés szintje szerencsére nagyon magas mindegyik tagállamban ez ugye a harmadik csomag egyik követelménye. A legtöbb tagállamban már független vitarendezési mechanizmusokat is kialakítottak, 20 a gáz és 25 a villamosáram esetében, amelyek vagy több szektorra terjednek ki, vagy csak az energiafogyasztók számára készültek. A panaszokkal kapcsolatos adatokat még nem sikerült harmonizálni, és előrelépésre van szükség a panaszokra vonatkozó adatok elemzésével, kezelésével kapcsolatban. Az intelligens mérőrendszerek a tagállamok több mint felében már kikerültek, de elég nagy különbségek vannak a tekintetben, hogy ezekkel kapcsolatban meddig jutottak a tagállamok. Mik is a legfontosabb következtetéseink. A, annak ellenére, hogy az elmúlt néhány évben a gazdaság recesszióban volt, a tagállamok a háztartásokban nőttek az energiaárak. Még gondolom, hogy a nagykereskedelmi piac integrációja javul ugyan, de továbbra is megmarad a probléma a, a nem előre ütemezett áramokkal, és ez csökkenti az ár, árak közelítését. A gázpiacokon még mindig korlátozott a likviditás, és alacsony szintű a transzparencia a gáz szállítási e, díjaival kapcsolatban. A lakossági piacokon e, növekszik a verseny, de itt is vannak e, problémák, nem elég fogyasztó, mert szolgáltatót váltani, és a lojalitás a régi piaci szereplők közül még mindig túl nagy, és ez sok fogyasztó bizalmatlan az alternatív szolgáltatókkal kapcsolatban. Az ajánlásainkra rátérve először is teljesen át kell ültetni, és végre kell hajtani a harmadik csomagot. Nem csak a bizottság kell, hogy nyomás alá helyezze a tagállamokat, hanem eh, a tagállami szolgáltató ható, szabályozó hatóságok eh, felépésére is szükség van. Nagyon fontos, hogy a hálózati kódokat eh, tovább fejleszék és alkalmazzák minél gyorsabban. A megoldásokat kell találni a loopflow számára, itt azonnali fellépésre van szükség. A gáz csomópontok likviditását erősíteni kell, nagyobb átláthatóságra van szükség a szállítóvezetékek díjaival kapcsolatban, és elkezd, meg kell szüntetni azokat az akadályokat, amelyek miatt a fogyasztók nem váltanak szolgáltatók, nem mennek más szolgáltatóhoz, és természetesen a fogyasztói jogokat teljes mértékben érvényesíteni kell. Még két megjegyzésre megenged elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik dolgoztak ezen a nagyon hosszú, azt hiszem 270 oldalas dokumentumon. Másodszorban nézzük meg, hogy ha a jelenlegi helyzet milyen. Itt most a konzultációt megelőző szakaszban vagyunk, örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy hogyan hidaljuk át majd a 2025-ig tartó időszakot. Itt nem csak a közeljövővel kell foglalkozni, illetve a jelennel, hanem kitekint, ki kell tekintenünk 2025-ig. Bene, Bene, allora alla fine del, degli interventi, della presentazione. Köszönjük szépen. Most akkor az előadás végeztével megkapják a szót, akik jelentkeztek. Először is Türmes úr. Köszönöm szépen ezt az előadást. Egy kérdésem lenne a végrehajtással kapcsolatban. Mindig ez volt eh, Jerzsi Buzek jelentésében is ez a fő szempont, és a kérdésemet inkább a bizottsághoz intézném. Hol tartunk azzal, hogy hát, hogy a hálózati kódok ról mikor lesz végre döntés? Hol tart a bizottság annak a tervezésével, hogy ez mikor kerülhet a komitológiai eljárás alá, és hogyan kívánják integrálni az európai parlamentet ebbe az ügybe úgy, hogy közben itt áprilistól ugye nem lesz senki. Köszönöm, hogy újra hangsúlyozták hogy Európában a földgáz árával van a legnagyobb baj. A Jerzy Buzek jelentés egyértelműen amellett érvelt, hogy teljes körű versenyt kell teremteni, és meg kell szüntetni az olajár indexálás anakronizmusát, mert a gázárak jo sokkal jobban felmentek, mint amennyire az amerikai árak csökkentek. Tehát itt ezzel kapcsolatban többet kellene tennünk. Nem egyszerűen nem elég az, hogy a DG.com bepereli a Gazpromot, ez csak egy lépés a sok lehetséges közül. Köszönjük a 17-es oldalon elmondott loop flow-ról szóló dolgokat. Megerősítést nyert az, amit itt már én évek óta mondok, hogy a legnagyobb loop flow Európában Németország és Lengyelország között vannak, és az atomenergia exportja kapcsán alakultak ki. Ezért érez úgy Szlovénia most, ahogy. Ha önök is belátják, hogy a loop flow baj, akkor foglalkozzanak már végre a francia nukleáris energiával, mert ezen a területen legalább ötszörös a loop flow aránya, mint a hagyományos energiáknál. És a szélenergiáról pedig szó sincs. És sürgős lépésekre lenne szükség. 2004 óta, mióta az elektromos árampiacát részben liberalizáltuk, azóta a fogyasztókat megpróbáltuk átállítani. Németország adatait ismerem, Angela Niebler is megerősíteti ezeket a számokat. Angelika, Angela más, egy más frontos német hölgy, nem emlékszem már ki is az az Angela, szóval Angelikát akartam mondani. Németországban másfél év média kampány után is még mindig túl magas az ár, viszont a gáz, a földgáz aránya 10% alatti. És Németország internetportálokat indított, fogyasztói szervezetek mozdultak rá, és be kell látnunk, hogy fogyasztóként a fogyasztói állás az nem egy teljes idős állás. és miközben önök itt érveket sorolnak föl, a legfontosabb érvet kihagyják, jelenleg a, a fogyasztókat megvezeti a piac. Lipcsében, amely az egyik legnagyobb energiatranszfer központ, ott 65 euró per megawatt óráról most 35 euró per megawatt órára ment le az ár a német, német fogyasztók ebből egy eurót sem érzékeltek, fele annyi a nagypiaci ár, és nulla a fogyasztókig eljuttatott ö, ö, árcsökkenés, tehát 40%-at lerabolnak a német fogyasztóról. Hova lett ez a pénz? Ezt szeretnénk megtudni. Ön majd azt fogja mondani, hogy a jelenlegi piac nem olyan, mint a jövőbeli piac, hanem de már három éve tart az árcsökkentés, és három év után végképp nem lehet indokolni azt, hogy ez az árcsökkenés nem jelenik meg a fogyasztói árakban, és az ön jelentése egy, sem mond egy szót sem erről, így nem komoly a, a belső piac egysége. 35-kor el kell, nem ne vegyék ezt személyes értésnek, várnak rám, de helyettesít egy kollega engem, ha már nem lennék itt a válasz idején. Csicseszter úrnak adok most szót. Türmesz úr annyira ügyesen kifejtette ezt a kérdést, hogy lehet, hogy még több időt is lehetett volna neki adni, vagy hát nekem kell átadni az időmből. Gratulálok ehhez a beszámolóhoz. Annak is örültem, hogy nem mondta minden betűjét, mert ez egy óriási munka, óriási feladat, még elolvasni is. Nekem is még időbe kerül majd, hogy ezt megtegyem. De azt szerettem volna kérdezni, hogy a politikai és fogyasztói szempontok alapján a növekvő árak tükrében ugye nőnek az árak a fogyasztó szempontjából folyamatosan egy olyan időszakban, amikor az európai gazdaság, gazdaságok alig működnek, vagy hát alaphangon működnek csak, nem pörögnek teljes fordulatszámon, és a palagáz kitermelés az usa felpörgött, és túltermelés van most már földgázból a világpiacon, és ezzel együtt Európában a fogyasztói gázár nem csökken. Tehát nekem is hasonló a kérdésem. Ez egy komoly politikai kérdés azok az emberek, akiknek nem nő a fizetésük közben egyre nőnek a kiadásaik, az energia költségeik, hideg telek voltak, és most már az emberek lassan ugye fagyoskodnak a saját lakásaikban. But what, I mean, what... Mit tehetünk a switching ügyében? saját tapasztalatból beszélek, én egyszer megpróbáltam szolgáltatót váltani. És megpróbáltam a földgázszolgáltatót rávenni egy kis árcsökkentésre. Na most ez nem nagyon működött, se telefonon, se interneten, se e-mailen. És mit tehet a fogyasztó ezen kívül? Vagy mi hogyan ösztönözhetnénk a fogyasztókat erre, hogyha magunk is ezt tapasztaljuk? Ö, nyilvánvaló, hogy a valódi verseny lenne leginkább az ár csökkentő tényező. Ezt tudjuk is, de valóban jól mondta Turmes úr, hogy fogyasztóként ezt nem főállásban végezzük a fogyasztóságot, nem tudunk ezzel napi 24 órát foglalkozni, és az emberek általában, mint ahogy én is, hiszek a jogalkotókban, illetve a szabályozó hatóságok felelősségében. Mit mondhatunk a fogyasztóknak ezek után, hogy megtörténtek végül is a piaci strukturális átalakítások, és mégsem történt semmi. Továbbra is a Gazprom határoz meg mindent, a Gazprom cég Európában. Köszönöm szépen. Majd az Kukacsnak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy lehetőségünk van ma többet hallani arról, hogy hogyan is néz ki a helyzet az energetikai piacokon, különös tekintettel az európai belső energiapiacra. Üdvözlöm Potocsnég urat, aki az Acer vezetője. Egy olyan szervezetről van, vagy ügynökségről van egyébként szó, melynek Szlovéniában van a székhelye. Ha megengedi, két kérdést szeretnék feltenni először is. Az elmúlt két év során sok olyan adatot kaptam, miszerint az észerben szűkölködnek a forrásokban, nincs elég pénz. A kérdésem arra vonatkozik, hogy rendeződött-e már a helyzet, vagy ez még mindig gondot okoz. A második kérdésem pedig, arra vonatkozik, hogy, mint ahogy mondtam, az ügynökség székhelye Szlovéniában van, mindeközben azonban Szlovéniában a harmadik legmagasabb árakat láthatjuk az energia piacon. Kicsit viccesen fogalmaztam, de mégis nagyon súlyos és komoly a helyzet. Köszönjük, Roy kolléga. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Három dolog tűnt fel azonnal a mai prezentáció kapcsán. Először is a villamosenergia árak növekedtek nem csak a fogyasztók számára, hanem az ipari fogyasztók esetében is. A földgázárak is fölmentek, nem csak a végfelhasználók esetében, hanem az ipari fogyasztók esetében is, és amikor a szolgáltatóváltásról beszélünk, ha bárki is kipróbálta, hogy ez hogyan működik, akkor azt tudja, hogy először is néhány tarifával, díjszabással szembesítik. Ezek megértéséhez nem csak, hogy mérnöké, hanem matematikai diplomára is szükség lenne, matematikai végzettségre is, hogy az ember megértse egyáltalán, és hogyha valaki szolgáltatót vált egyénként, akkor hosszú távú szerződést kell kötnie, és ez nem igazán ösztönző jellegű, sőt elrettenti az embereket. Emellett hallhattunk néhány szót a kiszolgáltatott fogyasztókról a villamosenergia és a földgáz területén. Az elmúlt években főként azt láttam, azt tapasztaltam, hogy azokat érinti a legsúlyosabban a jelenlegi helyzet, akik a legkevesebb jövedelemmel rendelkeznek. Nem csak az egyre magasabb energiaárak miatt vannak egyre rosszabb helyzetben, hanem az adórendszerek megváltozása miatt is a tagállamokban. Ez pedig ellenében hat azon igyekezetünknek, hogy legyen egy belső energiapiacunk. És hát minden piac esetében vannak perifériák, és a diákból is láthattuk, hogy a különböző összeköttetések a különböző régiók között működnek, de minél inkább a perifériára kerülünk földrajzilag, azt láthatjuk, hogy itt már nehezebb a helyzet, gondoljunk az Egyesült Királyságra, Írországra, a balti országokra, és így tovább. Az ő rendelkezésükre nem állnak olyan nagy mértékben alternatív erőforrások. A jelen szakbizottságban nemrégiben volt egy vitánk az Európai Bizottsággal a TEN-tékről és az interkonnektorokról, Mindenesetre azt láthatjuk, hogy nem mindenhol elrendelkezés akkor a választék, nem válogathatunk az alternatív szolgáltatók közül. Végezetül pedig nemrégiben a BBC News csatornáján, illetve műsorában láttam, hogy a hat legnagyobb energiaszolgáltató profitja, nyereség az Egyesült Királyságban 1,9 milliárd fontra növekedett 2012-ben, olyan időszakban, amikor mindennek az ára csökkenőben van, legyen szó ingatlanokról, vagy az ingatlanról, vagy a más, más egyéb termékekről, az ellátási ágazatban hatalmas nyereségre tettek szert. Talán a szabályozóknak érdem, érdemes lenne erős odafigyelni Írországban a szabályozóknak megvan az autoritása ahhoz, hogy meghatározzák az árakat, és az ár növekedést a szabályozóknak jóvá kell hagyniuk. Ennek a célja az, hogy a versenyt segítsük. Elég régóta veszek részt a politikában, 20 évvel ezelőtt indult politikai karrierem, akkor a, a hazámban az energiaügyi miniszter határozta meg, hogy hogyan is alakuljanak az árak, ezek az árak pedig nem csak a piaci körülményekhez igazodtak, hanem a fogyasztó körülményeihez is. Amikor nehézség adódott, nehéz gazdasági helyzet alakult ki, akkor az árakat csökkentették, hogy segítség ezzel a fogyasztókat. Egyelőre a független szabályozó rendszer nem tudott segíteni a fogyasztókon így mértékben, mint ahogy az korábban lehetséges volt. Köszönjük szépen, Nébler képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az nagyon érdekes előadást. Az én hazám Németország. Németországban mi egy külön utat, külön úton indultunk el, ami az energiállátást illeti. Érdekelne, hogy ön hogyan látja a németországi energetikai fordulatot, illetve egy szabályozási tekintetben hogyan szemlélik ezt. Németországban 2022-ben le fogják kapcsolni a hálózatról az utolsó atomerőműveket, ezzel párhuzamosan egy új megújuló energia törvényt hoztunk, amelynek az alkalmazása, végrehajtása azt fogja eredményezni, hogy az időjárási viszonyoktól függően többlet energiát termelünk a megújuló energiaforrásokból, szélenergiát, gondolok itt is a napenergiára, és ezeket a szomszédos régiókba juttatjuk ezt az energiatöbletet, amiért még nekünk kell fizetni, hogy felvásárolják tőlünk ezeket, eh, ezt az energiát, ezt a többletenergiát, amit mi aztán eh, ráadásul még vissza is vásárolunk néhány esetben, tehát teljesen zűrzavar alakul ki. És aztán vannak gázerőművek Németországban, amelyek nem tudnak nyereségesen működni a gázárak megemelkedése miatt. Tegnap este írták alá a nagy koalícióra vonatkozó koalíciós szerződés Németországban, úgyhogy lehet, hogy itt változások várhatóak, el kell végeznünk nekünk is a házi feladatunkat Németországban. Minden esetre európai szintre vonatkozik a kérdésem. Az ÉSZER országspecifikus ajánlásokat ad-e? Hiszen tekintettel az általános helyzetre az ugye nem lehet, hogy a mi energiatöpletünk Németország részéről aztán terhelje a lengyel hálózatot, érinti a helyzet Csehországot is, és tekintettel a keresletre érdekes nyilván nyomon követni azt is, hogy Németországban hogyan alakul a helyzet. Tehát, visszatérve a kérdésemre, adnak-e országspecifikus ajánlásokat, vagy nem avatkoznak be a tagállamokba külön-külön, és másod Sorban tudni szeretném azt, hogy a régiókon belül a határokon átnyúló együttműködést intenzívebbé teszik-e. Tekintettel néhány tagállamra, megint csak Németországból indulok ki, Lengyelországgal vagyunk határosak, Csehországgal és így tovább. Próbálják-e ösztönözni a határon átívelő együttműködést függetlenül a piaci fejleményektől? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Köszönöm elnök asszony. Köszönöm a, az előadást is. Értettük az összefüggést a fogyasztói árak és azon tény között, hogy a nagypiaci előállítói árak között ugye nincs jó kapcsolat, és jó, lehet azt mondani, a sajtó gyakran ezt mondja, hogy Európában sok beruházásra lenne szükség, és az energiatermelőknek beruházniuk kell. Hogyan ítéli meg ezt az összefüggést az energia árak, termelői árak, a szolgáltatók kapacitásai, infrastruktúrális felkészültsége között, a beruházások szükségessége, pénzigénye és az európai szociális helyzet között. Jó lenne, hogyha mondaná nekünk valamit arról is, hogy a Gazpromnak mi a szerepe, mekkora az európai infrastruktúrákban a tulajdonosi vagy egyéb szerepe, mennyire európai az európai infrastruktúra. Mert a polgárok azt látják, hogy kevés a beruházás, és pláne az olyan, ami a fogyasztók érdekeiben történne, vagy lecsapódna náluk. Köszönjük szépen, Odi úr! Ezzel akkor most a kollégákat meghallgattuk, és vendégeinknek, Patosnyik úrnak és Lord Magnak fogom visszaadni a szót, hogy reagáljanak a kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon érdekes kérdéseket. A jelentésünk nagy részére kiterjedtek, sőt még azon is túlmutattak. Néhány kérdéssel szeretnék foglalkozni. Olyan kérdésekkel, amelyeket nekünk tettek fel, de azt hiszem, hogy a válaszokat valahol máshol kell keresni. A jogszabályok megvalósítása, végrehajtása. Az ügynökség szempontjából válaszolok. Két nagyon fontos jogszabályt fogadtuk el, a CPM-et és a CAM-ot. Ezek már az egész folyamaton végig mutatnak, és ezek most már hatályban vannak. Nagyon fontos jogszabályokat fogadtunk el, a villamosáram, az összekapcsolások és a congestion management témakörében. Itt majd elég hamar, hamarosan elindul a e, komitológiai eljárás, ugyanúgy, mint a gáz transzferenciával kapcsolatban. Ahogyan önök is tudják, a komitológiai eljárás e, már nem tartozik a ügynökségünk hatáskörébe. Foglalkozunk egy kicsit a árakkal. Itt különböző árnyalatok, árnyalatokkal fogalmazták meg a kérdéseket. Már tapasztaljuk azt, hogy az á, a gáz árak elmozdulnak az olajhoz kötöttség indexálástól a habok, a habárak felé. A piacok esetében volt egy olyan időszak, amikor a rövid távú árak alacsonyabbak voltak, mint a hosszú távú árak, vagy az indexált szerződéses árak. Még anélkül, hogy a eh, Digicomnak kellett volna ezt elmondani, rájöttek arra, hogy e- előnyösebbek a hub indexárak. A gázhabokban még a legtöbbségében nincs elég likviditás eh, ahhoz, hogy eh, ezek az árak eh, szolgáljanak a szükséges referencia árként. Ezért azzal próbálkozunk, hogy likvidebbé tegyük a gázhabokat, szükség van arra, hogy a habok közötti infrastruktúra kihasználása, használata javuljon, és talán jövőre sikerül a habokban kereskedett gáz árával kapcsolatban előre lépni, és elérni azt, hogy a kereskedelem számára vonzóbbá váljon a habokban történő kereskedelem. Észak-Németországban ugye nagyon sok lesz most az új szélenergia termelés, és ez problémákat is okoz, amelyel foglalkoznunk kell rövid távon, és hosszú távon egyaránt megoldásokra van szükség. Végül majd a végleges megoldás csak olyan lehet, amiben határozottan mindenki egyetért. Az infrastruktúra programok egy része az új rendelet hatája alatt megpróbálja az határokon átnyúló kapacitások jobb kihasználását elérni. A 15-ös szlájdra hívnám fel a figyelmüket. Jelenleg is van kapacitás, elég kapacitás, de helyi szinten szükség lehet helyi kapacitások növelésére. A szolgáltatóváltás körül elég sok a misztika. Már látjuk azt, hogy változóban van a fogyasztók magatartása. Hogy mondjak el két történetet? Vagy inkább nézzék meg először az egyik szlájdot. A gáz esetében ez evidensebb, hogy a fogyasztók, hogyha elhagyják a régi mm, nagy piaci szereplőt, és valami új, valamelyik új szolgáltatóhoz átmennek, akkor elég sokat tudnak megtakarítani. És minél nagyobb a megtakarítás, annál többen fognak szolgáltatót váltani. De nem mindig ez a helyzet. Most nem akarok egy országot sem megemlíteni, de vannak kivételek. Egy kivétel Németország egyértelműen, kérdezhetjük, hogy Németországban a fogyasztók miért tudnak eh, jelentős pénzeket megtakarítani, ha a szolgáltatót váltanak, és miért nem váltanak mégsem, miért nem mennek mégsem más szolgáltatóhoz. A, az ár szabályozás egy szerepet játszhat, még akkor is, hogyha ez nem egy abszolút értelemben vett akadály de hogyha szabályozott az ár, akkor a fogyasztó általában bízik abban, hogy, hogy az az ár, amit fizet, az korrekt. A szabályozott ár megakadályozhatja a, az új piaci belépőket, az ő belépésüket a piacra, és mindenképpen valami egyfajta fókuszpont szerepét töltik be. Talán hamisan olyan érzetet keltenek, hogy az árakkal minden rendben van. Nos, a fogyasztók tehát nyilvánvalóan nem élnek a lehetőségekkel, nem használják ki ezeket, és ez egy szomorú dolog. Nem csak azért mondom ezt, mert Szlovéniában van az ügynökségünk, de hogyha megnézik a 39-es szlájdot, akkor elég megnyugtató, például az, ami tavaly történt Szlovéniában. Belépett egy új szereplő, 20%-kal alacsonyabb áron kínálta a gázt. A piac nagyon stabil volt, mondhatni statikus, de azonnal erre reagált a piac, felébredt, és néhány héten belül 5% fölé ment a szolgáltató váltók aránya, ami európai összehasonlításban elég jelentős arány. Tehát ezt a padhelyzetet fel lehet oldani abban az esetben, hogyha a fogyasztók elég tudatosak, és a versenyfeltételei adottak. Ennek egy jó elegyét kell megteremteni. Például az ár összehasonlító, ár összehasonlító weblapok nagyon hasznosak lehetnek ebből a szempontból. Elhangzott, hogy a kérdés, hogy országspecifikus ajánlásokat kidolgozunk-e. foglalkozunk régiókkal és országokkal, de együtt működünk természetesen mind a 28 tagállam nemzeti szabályozó hatóságával, és nem akarunk ország specifikus ajánlásokat kiadni, ha csak erre nem kérnek fel minket. Az energia mix pedig nem tartozik hozzánk, az ügynökségre erre nincs hatásköre, ezt a tagállamoknak kell kialakítani saját maguk számára. És végezetül a saját forrás, forrásainkkal foglalkoznék, már jártam itt önöknél, eh, ismertettem a munkaprogramunkat, és elmondtam, hogy nincs elég forrásunk arra, hogy ezt megvalósítsuk. Nos, a bizottság közben megtalálta a számunkra ezeket a forrásokat, át is utalták nekünk néhány hónappal ezelőtt, tehát egy kis késéssel, de most megint eh, sinem vagyunk, és eh, el tudjuk látni a feladatainkat és remélhetőleg jövőre valamikor ugyanilyen időpontban megint be tudunk számolni a következő évről. Remélem, hogy válaszoltam a legtöbb felvetésre, hogyha valami kimaradt volna, hívják fel erre a figyelmemet, és még egyszer köszönöm a nagyon érdekes kérdéseket. Azt... Köszönöm szépen. Én is megpróbálok néhány kérdésre válaszolni. A végrehajtás valóban gondot okoz, amikor a parlament ugye, hát most a választási időszak miatt nem fog ülésezni, pont abban az időszakban, amikor a bizottság ezzel foglalkozik, bár aztán a bizottság maga is kikapcsol. Szabályozási szempontból azonban ennek ellenére tovább kell mennünk. Eddig nagy volt az eltökéltség a bizottság részéről, és próbáltuk a végrehajtás, alkalmazás szabályait egyszerűsíteni a nemzeti szabályozók számára, hogy minél előbb gyakorlat lehessen belőle, és értem, hogy a parlamentnek ez gondot okoz, de én nem akarok itt intézményközi vitát kezdeményezni. Egyébként javult a végrehajtás. Egyértelműen. Ami a switchinget illeti, ahhoz képest, hogy mennyi időt töltöttünk ezzel a kérdéssel, nagyon különbözőek a tagállami helyzetek. Az Egyesült Királyságban a legmagasabb a switching aránya, és ezzel együtt azt kell mondani, hogy a polgárok alapvetően nem értik azt, még azok sem, akik már váltottak. Tehát ezt a folyamatot jobban kéne menedzselni, Márpedig ez egy kulcskérdés a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodásban. Valósabb célkitűzéseket kéne a teljesítménymérés terén megfogalmazni, összehasonlíthatóbbakat, és az Egyesült Királyság szempontjából ösztönzésre, bizalomra is szükség lenne a energiaszolgáltatók felé. De hát ezt meg, persze meg kell teremteni. A fogyasztói szervezetekkel megpróbáltuk harmonizálni szempontrendszerünket, hogy hogyan lehetne olyan szabályokat alkotni, amelyek jobban szolgálják a fogyasztókat. Az árvitába nem szeretnék most annyira belemenni, mert ez egy nagyon komplex kérdés. Vegyük észre, hogy a kiskereskedelmi árnak csak a fele az, ami energiára megy, a másik fele hálózati költség, környezetvédelmi adó, eh, egyéb eh, elosztási díj. Tehát az, hogy 46%-ról legalábbis az Egyesült Királyságban ö, eh, csökkent a nagykereskedelmi ár, ez nem összehasonlítható a kiskereskedelmivel, mert a 46% csak az energiára magára vonatkozik. Az Egyesült Királyságban arra ösztönözzük a szolgáltatókat, főleg a kisebbeket, hogy próbáljanak élni a piachoz való jobb hozzáférés előnyeivel. Mert az ár szint valóban még csökkenthető lenne, és ehhez több versenyképesség kellene. Nyilván a szabályozó hatóságok is ezt akarják, csak nagyon nagyok a lobbik. Ami a kiszolgáltatott iparágokat illeti, az egyes tagállamok sokat tesznek ezek megvédésére, csak kevesen látják, hogy a kiszolgáltatottság definíciója is persze bonyolult. Ez nem csak a jövedelmi viszonyokra értendő, hanem arra is, hogy ki az, aki távoli régióban él, ki az, aki jobban rászorul az energiára, tehát a vulnerability fogalmát komplexul kell látni, nem csak az árban. És erre igyekeznek odafigyelni a hatóságok. Ami a, a jövedelmezőséget illeti, a vizsgált 6-7 országban a hatóságok megvizsgálták, hogy a vállalkozások ár és jövedelem struktúrája milyen. Ki is mutattunk hat problémát. Ezek sem egyszerű kérdések, az biztos, hogy a hatóságunk foglalkozott, és a jövőben is foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Más témákról még röviden mennyit mondjak, például a német álláspontra reflektálnék. A kormányoknak joguk van, teljes körű joguk van arra, hogy milyen energia mixet alakítanak ki és éppen ezért lenne nagyon fontos az európai piacot jobban integrálni, hogy miközben megmarad a tagállamoknak ez a joga, a jobban rászorult országok, illetve az, mondjuk a német piactól függőségben levő, meg az atomenergiáktól függőségben levő régiók, országok között elinduljon egyfajta konvergencia. Az európai intézmények eh, jelentősen javították legalábbis a kommunikációt ezen a szereplők között. Tíz évvel ezelőtt, amikor eh, a biztonsági tartalékra rákérdeztem, hogy mennyi az Egyesült Királyságban a biztonsági tartalék, azt mondták, hogy újságokból tájékozódjak, tehát ebbe nem lehetett belelátni. Azóta már intézményi megállapodások vannak, ezeket az információkat kötelező bejelenteni, lejelenteni, hogy az Európai Bizottság rendelkezik ezekkel az adatokkal. Ez is már óriási eredmény, mert független szabályozó hatóságként legalább lassan kezdjük látni, hogy mi zajlik a bizottsággal közösen a piacon. Tehát sokat javult a helyzet. A német kormány, amikor lemondott arról, hogy a atomenergiát továbbfejleszti, annak kapcsán alakult ez a helyzet így és pozitívabban. Nagyon köszönöm valamennyi előadónknak az előadásokat, a válaszokat. Olyan asszony szeretnék kérdezni még, de már nagyon kevés az időnk. A loopflow-val kapcsolatos a kérdésem, Potosnyik úr. A 17-es dián azt mutatja, hogy a növekvő aránya a loopflow-knak azonnali fellépést és több átláthatóságot követelnek. Amikor megkérdeztük, hogy mi az oka ezeknek a loopflow-knak, akkor azt mondta, hogy nem csak a szélerőművek okozzák azt. Na de mi, még akkor, egy kicsit rávilágítana, jobban tudom, hogy ez egy szakmai kérdés. De honnan jön ez a növekvő arány, és mit vár ön a döntéshozóktól annak érdekében, hogy ez csökkenjen? Vizsgáljuk a luflók okát. Főleg közel-kelet-európában jellemzőek, Lengyelországban, Szlovákiában, Csehköztársaságban, Magyarországon, Ausztriában és megpróbáljuk kideríteni, hogy mi is okozza ezt. A loop flow bizonyos mértékig eh, természetes jelenség az áramellátásban, de ha nagyon megnő az aránya a loop flow-nak, akkor az valami bajra utal, az azt mutatja, hogy a kereskedelmi kapacitások eh, kimerülőben vannak. Rövid távon ö, már is tervezünk ö, jobbító intézkedéseket, már Lengyelország, Németország vonatkozásában ez el is kezdődött, ennek az alkalmazása Szlovéniában is indult erre kezdeményezés, de a piac töredezettsége miatt nehéz egységesen fellépnünk, ezek csak távú tűzoltó intézkedések. Szeretnénk kidolgozni egy átfogó megoldás, de ezt végül is abban látjuk, hogy a belső piacot kell jobban integráltabbá tenni. Jelenleg csak kompenzációt tudunk kialakítani a Luflo áldozatai számára, és ezzel még tudatában vagyunk, hogy nem a valódi okokat kezeljük. Tehát több felelősséget kell adnunk a jövőben a luflók okozóinak több felelősségvállalást fogunk elvárni tőlük, és együttműködést. A végső megoldás azonban az egységesebb, erősebb belső piac, úgy, hogy az energia úgy áramolhasson, hogy ne gyűjjön föl olyan helyeken a kapacitásról nincs rá szükség, és ne legyen szűkös ott, ahol szükség van rá. Terminato. Questa prima part. Rendben van, akkor ezzel az első részt lezártuk. Nagyon szépen köszönjük önnek, hogy eljött hozzánk, és köszönjük, hogy én készségesen válaszolt a kérdéseinkre. Köszönjük tehát Potocsnyi úrnak és Lord Magnak, és Érdeklődéssel várjuk a következő találkozót önökkel. Bene, iniziamo nostro lavoro. Rendben van, akkor most rátérünk a ma délelőtti munka folytatására a Horizont 2020 program, illetve stratégia kapcsán a szeszárral folytatjuk. 20 perc rendelkezésünkre a vitához, ezért meg is adom azonnal Brita Thompsonnak a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! A Szeszárt 2007-ben hoztuk létre, és egy olyan köz- és magántársulásról van szó, amely a légiforgalomra vonatkozik, és célja, hogy az egyre növekvő légiforgalmat kezelje. Hogyha fragmentált a légtér, akkor 5 milliárd eurós többletköltséget okoz mindez. Több üzemanyagot kell elégetniük a repülőgépeknek, nagyobb költségeket generálva ezzel, és nő a késedelmek lehetségessége is. Hogyha így folytatjuk, akkor végül olyan nagy lesz a zsúfoltság, hogy rengeteg repülőgép végül nem is tud majd felszállni, tehát összességében a lényeg az, hogy hatékonyabbá kell tennünk az európai légteret. A kutatásnak köszönhetően létrejöhet az a technológia, amelyel tisztább, hatékonyabb európai légteret tudunk biztosítani. A kutatás célja, hogy olcsóbb legyen a repülés és biztonságosabb, Azáltal például, hogy a légitársaságok a preferált útvonalakat használhassák, és ezáltal az új technológiák használatával csökkenthető lehet a környezet terhelése is. Mindenek előtt három dologra összpontosítottam a jelentéseben. Először is az összeférhetetlenség témájával foglalkoztam, aztán megnéztem, hogy hogyan lehet összhangba hozni a sesz a Horizont 2020 keretével, harmadsorban pedig a zöldebb közlekedés témájával is foglalkoztam. Úgy gondolom, hogy az összeférhetetlenséget mindenképpen meg kell vizsgálni a szeszár esetében, érdekeltségi nyilatkozatokat kell benyújtani, és hogyha mint ahogy ön az túl gyakran előfordul, az érdekeltségi nyilatkozatot mm, leteszik, de nem e szerint járnak el, akkor megfelelő eljárásról kell gondol, gondoskodni. Fontos továbbá a nemek közötti egyensúly a különböző szervekben és grémiumokban. A szeszárral kapcsolatosan is a Horizont 2020 60-as cikkének megfelelően biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget. Végezetül pedig a Horizont 2020 kutatás és innovációs prioritásaival is összhangba kell hozni a szeszárt, annak megfelelően, ahogyan azok le vannak fektetve a zöld, intelligens és integrált közlekedéssel kapcsolatban meghatározott kihívások leírásában. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Brita Thompson kolléganőnek, most pedig a képviselők Következnek Tosanovszki, ő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is engedjék meg nekem, hogy megköszönjem a jelentéstevő munkáját. Teljesen nyilvánvaló, hogy a SESZÁR program nagyon nagy jelentőséggel bír, és úgy gondolom, illetőleg biztos vagyok benne, hogy mindenki azt szeretné, hogy a Légi közlekedés tudományosabb alapokon helyezkedjék el, a problémák és kihívások megoldása érdekében, ezt nagyon fontosnak tartom, és mindenképpen támogatom. Másrésztről a SESZÁR létrehozásának célja az volt, hogy 2016-ra le kell zárni a kutatási feladatokat, illetve el kell érni a kutatási célkitűzéseket. Minden program esetében ugye vannak bizonyos határidők, és a SZESZÁR esetében kitoltuk a határidőt. Ezért én azt gondolom, és ezt mindenképpen támogatni fogom. Azt gondolom tehát, hogy egy elemzésre van szükség, meg kell néznünk, hogy a program ez idáig mit ért el, és hogy milyen új projekteket akarunk 2020, illetve 2024 előtt véghez vinni. Nagyon fontos tudni azt, hogy milyen további kutatási aktivitást, tevékenységet szeretnénk végrehajtani, hiszen hogyha valakinek van egy kutatási projektje, szükség van egy ütemtervre, tudni kell azt, hogy mit akarunk elérni, mi a cél, és tudni kell azt, hogy mikorra szeretnénk ezt a célt elérni. Teljes mértékben támogatom az eddigi projekteket, mégis úgy gondolom, hogy egy nagyon pontos helyzetelemzésre van szükségünk arról, hogy mi is történjen az igen jelentős forrásokkal a jövőben. Nyilvánvalóan a pénz különböző forrásokból származik, de hát éppen ezért olyan fontos, hogy tudjuk, mi történik végül a pénzzel, különös tekintettel arra, hogy a határidőket meghosszabbítottuk, ami szerepel a javaslat szövegében is. Én a magam részéről támogatni fogom ezt a projektet, és hozzá szeretnék járulni ahhoz, hogy ez a projekt a lehető legátláthatóbb legyen. Tehát én támogatni fogom a jelentéstevőt mindenképpen, de biztosítani kell, hogy a projekt a lehető legátláthatóbb maradjon. Köszönöm. Köszönöm szépen Tosanovszki úrnak. Jordán úr. Asszony. Köszönöm szépen, én nem a saját nézeteimet adom elő, hanem Káncián úrét, aki a néppárt részéről felelős a témáért, megkért engem, hogy olvassam fel önöknek azt, hogy ő mit is gondol erről a témáról. Tekintettel a legújabb fejleményekre, az egységes európai égbolt területén, valamint tekintettel arra, hogy nem igazán sikerült jól működő, illetve megtenni a megfelelő lépéseket, Káncsén úr úgy gondolja, hogy az ökológiai pillér a legfőbb eleme az egységes európai égboltnak. Éppen ezért a struktúra kontinuitása, mind ami az erőforrásokat, emberi erőforrásokat, mint ami a pénzbeni forrásokat illeti, nagyon fontos. Kancsian úr úgy gondolja, hogy sikerült eddig az elvárt eredményeket elérni, ezért támogatja az Európai Bizottság javaslatát, miszerint változtatás nélkül kell folytatni a programot, illetve a közös vállalkozást. 2007-2012 között megmutatkozott, hogy a SZESZÁR finanszírozási mechanizmusa köz- és magántársulásokon keresztül való finanszírozása hatékonyabb szemben azzal, hogyha kizárólag a hetedik kutatási keretprogramon belül finanszíroztuk volna a közös vállalkozást. Támogatja más projektek köz- és magántársulásokon keresztül való finanszírozását is a szeszárhoz hasonlóan. Emellett a számvevőszék jelentésében a közös számlákról semmiféle aggálynak nem adott hangot a számbevőszék a szeszárral kapcsolatosan. Tehát Kencsén úr azt gondolja, hogy e tekintetben sincs szükség változtatásra. A Szeszár új szakaszba lép, és Kencsén úr úgy gondolja, hogy mindenképpen tartani kell a jogalkotási munkában az eddigi utam, ütemtervet, és semmiféle változtatása nincs szükség a szeszár struktúrájában, hiszen máskülönben előfordulhat, hogy késedelem alakul ki, tehát összességében azt javasolja, hogy módosítások nélkül fogadjuk el a bizottsági javaslatot. Köszönöm. Köszönjük szépen. Carvalho asszony. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Brita Thompsonnak, egyetértek uh, a kollégákkal abban, hogy nagyon fontos uh, az egységes európai légtér, illetve a Cezár közös uh, vállalkozás. Van európai hozzáadott értéke, jó ez a környezet számára, és számos előnyel fog járni. Észrevételt fűznék ahhoz, hogy ez a közös vállalkozás is meg kell, hogy feleljen a Horizont 2020-al kapcsolatban lefektetett elveknek. A jelentéstevő és kollégák is már rámutattak arra, hogy a technológia jelentősége kiemelt szerepet kap, a nyitottság és a több forrásból történő finanszírozás elve nagyon lényeges, hiszen így tudjuk csak megteremteni a szükséges kritikus tömeget egy ilyen nagy projekttel számára, hogy ez valóban valami változást tudjon hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg a bizottság képviselőjének a véleményét. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit! Mindenek előtt köszönöm az előadónak, Thompson asszonynak a jelentést. A Cézár ahogyan ezt többen is elmondták, az Egységes Európai Légtér kedvez, kezdeményezés tartó pillére. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés, egyrészt korszerűsíteni akarjuk az egész ágazatot technológiai szempontból, másrészt pedig Európa vezető szerepre törekszik ezen a területen, tehát a légi közlekedés irányítása területén. Az előadó több megállapítást tesz. Engedjék meg, hogy én most reagáljak néhány az előadó által javasolt módosító indítványra, hogy egy-két dolgot tisztázzunk ennek kapcsán. A fejlesztési segélyekkel kapcsolatban a javaslat az, hogy hivatkozunk a Horizon 2020-ra. Nos, a PPP-k, a köz- és magántársulások konstrukciója működik, és a TNT e program is támogat ilyen társulásokat, a TNT és e kap pénzügyi támogatást. Azután a 12-es számú módosító, persze értjük, hogy az előadó milyen célt követ, és a nemek egyensúlyát szeretné erősíteni. Ezzel egyetértünk persze, de figyelembe kell venni azt is, hogy bizonyos esetekben a vezető testületekben való nemek közötti egyensúly több olyan szempontból is függ a főigazgatóságokon, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Nagy hangsúlyt kap az összeférhetetlenség kérdése. Ez mindig is prioritás volt a közös vállalkozások számára és az alapszabály megfelelő cikke alapján kell eljárni. Jelenleg hatályos rendelkezéseket a közös vállalkozás belső revizora alakította ki. Tehát már most is működik egy nagyon stabil lábakon álló mechanizmus, ami az összeférhetetlenségi eh, feltételek betartását eh, kikényszeríti. A programok ellenzéséhez is hozzászóltak képviselők. Nagyon sok ilyen dokumentum létezik az eredményekről. A bizottság most indított útjára egy második értékelést. A program második értékelése a jövő éven fog lezárulni. Előkészítünk egy pontos munkaprogramot a program következő szakaszára vonatkozóan. Jelenleg erről folynak a konzultációk a vállalatokkal. A következő hat hónapban, a következő évben kerül ez véglegesítésre, és utána kiírjuk a pályázatot. Ezeket az informá- ezek az információk hozzáférhetők, természetesen fordulhatnak a bizottsághoz, a bizottság örömmel megküldi önöknek ezeket az információkat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Brita Thompson, parancsoljon. Szeretném megköszönni a kollégáknak, amit elmondtak. Nagyon érdekes volt. Alapvetően szerintem egyetértünk a keretekben. Egyetértek eh, Sapszowski úrral abban, hogy valóban eh, szükség van egy elemzésre, hogy meg tudjuk állapítani, milyen új projektre van szükség. De egyetértek eh, Kancsian úrral is, miszerint a jelentés alapja továbbra is a bizottság jelentése, és nagyon kevés módosításra van szüksége. Az ütemezéssel kapcsolatban én azt mondtam, hogy a 16. cikk alapján kell eljárnunk, de ez nem annyira szigorú, ahogyan talán ez a bizottság szájából hangzott. Itt az szerepel, hogy a nemek közötti egyensúlyt where appropriate, tehát ahol lehetséges és megfelelő kell biztosítani. És a Horizont 2020-szal kapcsolatos szabályoknak minden szempontból meg kell, hogy megfeleljen ez a program is. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentés készítőjének, a módosítók benyújtásának határideje december 4-e déli 12 óra. Menjünk tovább, Horizont 2020-szal. Itt egy egész csomagot kell áttekintenünk. Claude Türmes eh, az előadó nincs itt, később fog érkezni. Akkor kezdjük Fordasszonyjal. 17 óra 30-ig van időnk, tehát még van egy óránk, eh, egy óra és néhány perc áll rendelkezésünkre. Talán akkor minden előadó 5 percet kaphat. Vicky Ford. Köszönöm. Nagyon érdekes volt többet megtudni a klinikai vizsgálatokról szóló programról, és a szegénységgel összefüggésbe hozható betegségekről, és arról a munkáról, amelyet az utóbbi program keretében a fejlődő országokban tettünk, ugye az SZTP CTP ezekben működik. Ezek a betegségek egyébként visszajönnek Európába. Ugye a tuberkulózis már egyértelműen itt van. Tehát ha már másért nem is, meg kell értenünk, hogy ez egy globális kihívás. Múlt héten merült föl, hogy a tuberkulózis elleni új generikus gyógyszereket be lehetne vezetni szélesebb körben, hiszen az európai eszközökkel nem csak a külföldnek segítünk, ha segítünk, hanem magunknak is közvetettem. Tehát százszázalékosan támogatom a fő célkütézéseket. Örülök annak, hogy nagyon széles körű támogatást kaptam. A Messenson Frontier képviselőjével éppen tegnap ültem le, Kavaler asszony, és nagyon komoly ö, lépéseket tett az első programok elindítása érdekében, az ACP-vel is együttműködünk, és látjuk, hogy ezek szépen működnek, javulnak. Jelentésemben ugyan nem merem kijelölni az egyértelmű jövőbeli irányt, de vannak azért fontos megjegyzéseim. A függelékben például egyes célkitűzésekkel kapcsolatban kételjeim vannak, hogy az egyes országokban mennyi legyen a gyerekvállalás családonként. Szerintem ezt nem itt és nem elsősorban kéne megfogalmazni, jóval több vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy ebben következtetésre és pláne javaslatra ragadtassuk magunkat. Tehát, ahogy eddig is, várom továbbra is a feedbacket, és én magam is fogok még módosítókat írni szakmai tanácsok alapján. Fontos, hogy ez a projekt hatékonyan működjön, és más magán és állami szereplőkkel együttműködésben tegye ezt. Tehát ki kell szélesíteni ezt a PPP együttműködést. Az egyik legnagyobb kihívás például az, hogy például a Gates alapítványjal és hasonló alapítványokkal hogyan találunk együttműködési modalitásokat. Az első program során nem volt meg, reméljük, hogy a második program során jobban meg lesz. Ami a betegségek okát illeti, itt korán sem csak fertőző betegségekről van szó, melyek jól követhetőek viszonylag, hanem például a cukorbetegség meglepő növekedéséről szerte a világban, és a szegénységgel összefüggésbe, korrelációba hozható betegségek konkrét hatásmechanizmusát sem tudjuk még igazán. minden lehetőséget meg kell ragadni az önbemutatásra, a bevált gyakorlatok cseréjére, minden javaslatot, ami a jobb átláthatóságra irányul, eleve be akarok fogadni, és a Horizont 2020-as weboldalon pedig már most is ott van, hogy mi zajlik az EDCTP programokon belül. Ami az időtervet illeti, ma egyeztettem néhány árnyék előadóval, ők a 2024-es dátumot 2020-ra előre hoznák. A klinikai vizsgálatokra vonatkozó szabályok miatt ez nehéz lesz, mert az rájuk vonatkozó szabályokban ö, konkrét időtervek vannak. Talán abban lehet itt a kompromisszumot megtalálni, hogy 2020-ig <clears throat> ugyan lehetséges csak a pénzügyi tervezés, Másfelől hosszabb távú célokat is megfogalmazhatunk, mert egyértelmű, hogy ezek hosszú ö, kihívások maradnak. Igen, ö, legyen egyre több a részvétel, kiterjedtebb az együttműködés, de numerikus, számszerű célokat nagyon nehéz kitűzni, pláne betegségenként. Ezzel kapcsolatban még sok a bizonytalanság, most is küldenek a kollégák Nekem módosítókat, egyéb ötleteket, ezeken folyamatosan dolgozom. Köszönöm szépen Fordasszonynak. Most Kárvályó kollégának adok szót. Elnézést, tévedtem, mondja az elnök. Lambsdorff úr jön előbb. A KKV-kra kiterjedő kutatás nagyon fontos az Európai Unió számára, mert tudjuk, hogy ők termelik meg valamennyi, hát ők adják az Európai Uniós munkahelyek 70-75 százalékát. És a kutatásban való részvételük ugyanakkor jelenleg csak 4 százalék. Ami kínos helyzet számukra különösen, fel kell ismernünk, fel kell ismernünk, hogy Európában többféle kapitalista rendszer működik vannak állami irányítású kapitalizmusok, mint a francia, a nagy szereplők által dominált kapitalizmus, mint a német, és az a fajta kapitalizmus, amely ilyenben a globális szereplők uralják a piacot, mint az angol száz országokban, és például, mint az észak rendszer, amely viszont nagyon ösztönző, inspiráló számukra, mert ott nagyon nagy sűrűségben vannak kis és középméretű vállalkozások, amelyek komolyan innoválnak, hálózatban vannak egymással. Ezek a kis és középméretű vállalkozások nagyon hatékonyan tudnak innoválni. És egyre nagyobb piaci részesedésük van a gond csak az, hogy a jelenleg őket támogató programok kutatási, fejlesztési, támogatási programok nem egységesek, maguk a programok sem, de pláne nem az élethelyzetek, és talán most az új rendszerrel egy rugalmasabb, testre szabadtabb és hatékonyabb támogatási struktúra alakul majd ki. Eddig sok volt az átfedés, például az Euróka, Euréka kormányközi programban is, amelyet 95-ben indítottak, 40 ország részvételével ideértve Izraelt is. Egyes nem európai országok, mint Kanada és Dél-Korea csak társult tagjai ennek, de benne voltak. Számunkra nagyon fontos a Eurostars program, amely kifejezetten a KKV-k kutatási fejlesztési tevékenységét ösztönzi, támogatja. Ezen belül 33 ország működik jelenleg együtt, és ezeken túl ugyancsak 33, ebből a 33-ból ugye a többség Európai Uniós ország. Az első Eurostars program 2001-ben indult, 2008-ban indult, és idén zárjuk le annak első értékelési időszakát, 2013-ban az öt éves értékelést. Ez az Euréka program előnyeit egyesítette 25 év kutatás együttműködés tapasztalatával egyes területein a kutatásnak. Nemzeti szinten a kutatás és fejlesztés tevékenységét 300 milliárd euróval támogatják évente, és a hetedik kutatási keretprogramban pedig 100 milliárd euróval támogatta összesen. Tehát látjuk, hogy ezek összemérhető összegek, és ezért is fontos, hogy az államok és a magánszereplők jobban összefogjanak. A kicsiknek fontos ez, hogy legyenek ilyen közös magánállami alapok leginkább. Mit kell tudni erről a keretről? amelyet most kibővítettünk. A Eurostars 2, vagyis 2 programban a pénz teljes összegét olyan projektokra, projektekre lehet hasznosítani, amelyek három célt szolgálnak. Már jövő évtől, 2014-től 2020-ig olyan programokra tehát, amelyek 861 millióval gazdálkodnak a tagállamoktól, és 287 millióval az EU részéről, így tehát több mint egy milliárddal összesen. Ez nagy változás, előrelépés a korábbi viszonyokhoz képest, mert ez az egy milliárd mind a kis és középméretű vállalkozásokat segítheti. A pénzügyi következtetések vagy vonatkozások nagyon fontosak. A Eurostars elsősorban a versenyképesség növelésére jött létre, a foglalkoztatás növekedés növelésére, a gazdasági struktúraváltásra, és a globális változásokhoz való alkalmazkodásra. A Eurostars az utolsó 2007-től 13-ig tartó időszakban sok állami pénzzel gazdálkodott, kb. 100 millióval, és magán pénzzel is, amely mintegy 400 milliót tett ki. és a saját erőt pedig a résztvevő kutatószervezetek hozták össze. A Eurostars 2 programon az állami támogatás akkor 23 tagállamtól jött, 2013-ig vállaltak kötelezettséget, az eredeti szint nőtt, összesen 800 61 millió euróra rugott, a bizottsági támogatás pedig 287 millió volt, és ahogy ezt már említettem, így 1 milliárd fölé ment, illetve megy idén az összfinanszírozás, az állami rész, és akkor ehhez jön még hozzá az 50%-os projektenkénti magán költségvállalás. Tehát itt is kb. 1 milliárd 145 millió a 2014-ben elért összeg. Ezek voltak az alapadatok. Mint előadó, arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy három módosítót fogok majd benyújtani. Az első módosító az 5.2-es pontra vonatkozik, az EC Top Up cím ez. Felolvasnám önöknek a bódosító szövegét. Anélkül, hogy az első bekezdésben kitűzött végösszeget meghaladnánk, az Unió olyan szabályokat akar létrehozni, amely egységes valamennyi tagállamra vonatkozóan. A 7.1a pontban pedig arról van szó, hogy az administratív és operatív költségeket meg kell osztani a program egész időtartama alatt, és az uniós hozzájárulás arány lehet alkalmilag esetenként megállapítani, akár 50%-ig is, 50 is elmehet az uniós szerepvállalás. A második módosító a kutatás és fejlesztés definíciójával kapcsolatos. A 2.2-es cikk azt javasolja, hogy a kutatást végző kis- és középvállalkozások esetében, amelyek tehát legalább 10%-át éves forgalmuknak újra befekteti kutatási tevékenységbe, ezt részben megtérítethessék maguknak. Módosítom. Tíz perce beszél, uram. Akkor olvassák el a benyújtott javaslatot. Írásban elküldöm a bizottság tagjainak, és mindenki elolvashatja. Igen, mondja az elnök, igen, ez lesz talán a legjobb út. Köszönöm, hogy legalább néhány javaslatomat elmondhattam. a mai eszmecserén. Grazie, kolléga! Köszönöm szépen! Köszönjük Ránzdorf kollégának, egy kicsit több időt adtam önnek, de hát ön ki is használta a lehetőséget. Szevela kolléganő a következő. A az Európai Meteorológiai program fő célja, hogy megoldásokat találjunk, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az innováció és a versenyképesség területén előrelépés történjen. A mérési technológiát is persze javítani kell, hiszen ezáltal könnyebben nézhetünk szembe a kihívásokkal különböző területeken. Emellett fontos különböző politikai stratégiák kidolgozása is, Továbbá fontos egy integrált európai térség létrehozása ebben az összefüggésben, amely jel megfelelünk a szerződés 185. cikkének. Ez azt jelenti, hogy regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is határozott szerepvállalásra van szükség. Az európai program fontos részét képezi az összes innovációs és kutatási programnak, és emellett, illetve ez által a Horizont 2020 szempontjából is rendkívül fontos. Szükség van jobb eszközökre azért, hogy a kutatás és a tudomány területén jobb eredményeket tudjunk elérni Európában. Ez a program folytatni fogja az eddigi programot, amely már létezett, és az EU 2020-as stratégiája keretén belül számos intézkedést is lehetővé tesz majd. Innovatív megoldások létrehozásáról van szó, például a természetes erőforrások kiaknázásában, valamint fontosak a standardizációs folyamatok, amelyek a nemzetközi kereskedelem szempontjából sem elhanyagolhatók. Ezáltal új szolgáltatások és új termékek válnak elérhetővé. A program tervezése olyan jellegű, hogy részt vehet az összes érdekelt fél, és a cél természetesen új ismeretek megszerzése. 22-ről 28-ra nő a résztvevő tagállamok száma. Az ipari országok minden egyes kormánya emellett, illetve minden egyes ipari ország kormánya támogatja ezt a metrológiai programot, hiszen egy közjót szolgál. A nagy gazdasági hatalmak egyre többet fektetnek be a metrológiába és a megfelelő infrastruktúrák létrehozásába. Úgy véljük, hogy ez a terület nagyon fontos, hiszen általa az Európai Unió tudományos ereje és versenyképessége növekedhet, de a tagállamok önmagukban nem, elé, nem képesek elérni ilyen jellegű előrelépést. A kutatási kiválóság, amely szükséges a metrológia szintjén megkövetelt haladáshoz nemzeti állami szinten nem létezik. Hogyha e, nem lépünk fel egységesen európai szinten, fennáll annak a veszélye, hogy párhuzamos munkát végzünk, illetve rendkívül módon megnövekednek a köl- költségek. Az európai hozzáadott érték abból adódik, hogy a nemzeti kutatási programokat össze lehet fogni, és így hozzá lehet járulni ahhoz, hogy közös kutatási stratégiák alakuljanak ki, és olyan finanszírozási lehetőségekre is lehetőség nyílik, amelyek többet tudnak elérni, mint az egyes nemzeti programok. Ezáltal szembe tudunk nézni azokkal a kihívásokkal, amelyek a metrológia és a kutatás területén tapasztalhatóak. Az Európai Unió célja, hogy a közpénzek elköltésének hatékonysága növekedjék. Az Európai Unió fogja átvállalni az összfinanszírozás kb. 50%-át, ami a jelentés tartalmát illeti. Az Európai Bizottság javaslatát megvizsgáltuk, néhány pontot kiemeltünk, és néhány módosítást is kidolgoztam. A módosítóim célja mindenek előtt az, hogy az Európai Bizottság metrológiával kapcsolatos javaslatát javítsam, jobbá tegyem, és a múlt héten plenáris ülésen a Horizont 2020-szal kapcsolatban elfogadottaknak is megfeleljen. Köszönöm szépen, és érdeklődéssel várom a kollégák megjegyzéseit. Köszönjük szépen Cavela képviselőnek. Karvályó asszony következik. Nagyon szépen köszönöm Szeretnék köszönetet mondani Vicky Ford jelentéstevőnek, amiért ilyen kiváló jelentést készített, és köszönöm a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen az eddigi munkát, és Hát nagymértékben egyetértek az elgondolásaival. Örülök annak, hogy részt vehetek ebben a projektben. Ahogyan Ford asszony is elmondta, 2003-ban, amikor elindult a projekt, részt vettem az előkészítésben, akkor én voltam illetékes ebben a témában Portugáliában. Tudom, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami kevésbé működik, hozzá akartam járulni ahhoz, hogy kiavítsuk a hiányosságokat. Az a privilégiumért, az a megtiszteltetésért, hogy Gagan Quinn biztos asszonyal elutazhattam Afrikába, helyben megnézhettem a projektet, és lenyűgözött, hogy az európai kutatók és akadémikusok milyen kiváló munkát végeznek borzasztóan rossz körülmények között, Ilyen körülmények között képesek segíteni a helyi lakosságon, egészségügyi segítséget nyújtva, orvosi segítséget nyújtva nekik a különböző nyomor negyedekben, például Fokváros környékén, és nagyon meghatódtam, hiszen tudósaink, akik neves folyóiratokban is publikálnak, segítenek a nagyon rossz körülmények között élő embereken. Nagyon örültem, hogy a projekt kidolgozásában részt vehettem. Mi az, ami nem működött jól? Nos, három év telt el, mire sikerült megállapodni a szabályokban. És adminisztratív értelemben is egy borzasztóan összetett kérdésről van szó. A cél tehát az, hogy a bürokráciát csökkentsük, Tudom, hogy sok-sok ember részt vesz ebben a projektben, de fontos, hogy minél egyszerűbb legyen az egész. Tudom, hogy az egész Horizont 2020 stratégián végighúzódik az egyszerűsítés célja, de úgy gondolom, hogy még további egyszerűsítésre van szükség. Az átláthatóságot és a nyitottságot már hangsúlyozták mások, de van egy dolog, ami javítani kell még, pedig az európai fejlesztési alappal történő együttműködést kell javítani. Ez az alap sok afrikai projektet finanszíroz, de nem a DCTP-vel való együttműködésben erős, itt még javulásra van szükség. A program a kapacitásépítést is hangsúlyosan kezeli, a nemzeti programokat fogja össze gyakorlatilag egyfajta összekötő kapocsként működik a nemzeti programokat köti össze. Ha megnézzük a legutóbbi malária ellenes védőoltást a GlaxoSmithKline-tól. Ez egy célzott projekt része volt, de ez nem elégséges, nem elégséges az ilyen célzott spe- specifikus programokat végrehajtani, össze kell fogni a meglévő programokat, és koordinálni kell közöttük. Oda kell figyelni azokra a betegségekre, amelyek már most Európában is veszélyt jelenthetnek, ilyen a denglás például a tuberkulózist is említették többen. Jobban oda kell figyelnünk ezekre a megbetegedésekre. Az összes többi dologgal egyetértek. Az átláthatóság, a résztvevők körének bővítése, és így tovább, ezekkel mind egyetértek. Az Európai Fejlesztési Alapot szerettem volna kiemelni mindenek előtt, és az egyszerűsítést, talán ezekkel, ezekről a pontokról szeretnék majd a továbbiakban beszélni az árnyékjelentéstevőkkel és a többi munkatársal. Köszönöm. Köszönjük. Madorel asszony következik. Parancsolja. Sí, muchas gracias, presidenta. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én is Vicky Ford asszony jelentéséhez szeretnék hozzászólni. Szeretném biztosítani, hogy az én frakcióm támogatását is élvezi, teljesen egyetértek a megközelítésével, és teljesen egyetértek azzal is, amit Kárvályó asszony elmondott. Tulajdonképpen csak egyetlen egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, mégpedig. Ma délelőtt beszéltünk az innovatív orvosságokkal kapcsolatos kezdeményezésről. Hogyha az összes tevékenységünk össze akarjuk hangolni a kutatás és innováció területén, és talán ezen a téren és a klinikai ö, kísérletek, vizsgálatok esetében is érdemes lenne érvényt szerezni azoknak az elemeknek, amelyeket máshogy is hangsúlyozunk. Főként a fejlődő országokban élő, legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokkal kell foglalkoznunk, úgy gondolom, az e területen történő kutatások azonban csak akkor lehetnek hasznosak, hogyha ezt más tevékenységekkel összekapcsoljuk. Új védőoltásra van szükség a tuberkulózis ellen, Ford asszony is említette ezt a betegséget. Ez a betegség olyan hatalmas pénzügyi terhet ró egyes családokra, hogy azok gyakorlatilag nem is engedhetik meg maguknak a védőoltás megvásárlását. A frakció úgy véli, hogy ezt is valahol szabályozni kell a rendeleten belül, ezzel kapcsolatosan módosítókat fogunk benyújtani. Johnson, kollega. Köszönöm, Johnson kollega, parancsoljon. Elnök asszony, kedves kollégák! Én a Ransdorf úr jelentéséhez szeretnék hozzászólni. Kis és középvállalatok kutatásfejlesztési tevékenységének a finanszírozásáról van szó. Az Eurostar eh, valóban eh, konkrét eredményeket eh, hozott kis és középvállalatok számára, növelte a piacra jutási lehetőségeiket, megnyitott előttük piacokat. A szakbizottságban lefolytatott vitát azt hiszem még folytatni kell, hiszen a kis és középvállalatok számára fontos szempontokat figyelembe kell vennünk a Horizont 2020-ban és más programokban is. Világos politikai üzenet, hogyha leszögezzük, hogy szívügyünknek tekintjük a kkv tevékenységének finanszírozását. De ugyanúgy a Horizon 2020 kapcsán ezt más esetekben is megtesszük. Fontos pontosan meghatározunk, hogy milyen megközelítést alkalmazunk. Ez pedig a bottom-up eh, lentről felfelé haladunk, tehát mindig a helyben működő vállalkozók eh, érdekeiből indulunk ki, és megkönnyítjük számukra a programokban való részvételt, hiszen az ilyen kis vállalkozások többségének nincs lehetősége arra, hogy kihasználják ezeket az európai hálózatokat, nincsenek olyan külön jogi osztályaik, mint a nagy eh, vállalatoknak kevés kiszámú munkatársal dolgoznak, és ez megnehezíti az ilyen nagy programokban való résztvételt. Ezek a programok egyébként azzal is összefüggnek, hogy látjuk a lehetőségeket, amelyeket meg kell nyitni a KKV-k számára, és ezt most már egy gyakorlatban kell érvényesíteni. Tényleg részt tudjanak venni a KKV-k a programokban. Ilyen értelemben fogok majd benyújtani módosító indítványokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mekekovics asszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az összes előadónak a munkát. Én most a hozzászólásomban a KKV-k finanszírozásával foglalkozó jelentéshez szólnék hozzá árnyék előadóként. Határozottan támogatom ezt a közös programot, hiszen nagyon fontos, nagy jelentőségű ez napjainkban, amikor nagyon sokan vannak munkanélkül, és talán elveszítettük már a jövőbe vetett reményüket is. Az Eurostar program nagyon sikeresnek bizonyult kutatással foglalkozó KKV-k számára testre szabott, innovatív KKV-kat segítő programról beszélünk. Itt az Európai Parlamentben sokszor beszélünk KKV-kat érintő kérdésekről, és most nagy örömmel szögezhetem le, hogy az Eurostar program konkrét eredményeket tudott felmutatni a korábbi többéves pénzügyi ciklusban és a jövőre nézve még nagyobb sikerekkel kecsegtet. Hogy mondjak néhány adatot. Az első Eurostar programban kb. 3500 pályázat érkezett be, és ezek közül 800 kapott finanszírozást. Hát itt is előre kell lépnünk. A résztvevők 70%-a volt KKV, Emellett kutatóintézetek és egyetemek eh, tették ki a felmaradó 30%-ot. A siker kulcsa szerintem a bottom-up elv volt, tehát alulról felfelé haladjunk. Nem lett meghatározva, hogy milyen tudományterületeket eh, lehet támogatni, ezért eh, a minőség volt a finanszírozás legfontosabb kritériuma. Ez majdnem, hogy háromszor nagyobb, eh, három, háromszorosára nőtt a költségvetés, eh, és eh, így lehetővé válik a leginnovatívabb vállalatok támogatása, különösen fontos válság idején. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az állami költségvetéseket hogyan sújtja a válság. Néhány tagállamnak több megszorítást kell alkalmazni, mint más államoknak, és ez nem szabad, hogy az Eurostar eredményeit befolyásolja. Azt is biztosítanunk kell, hogy kevés, lehető legkevesebb legyen az átfedés, a duplikáció. Hogyha van plusz tagállami részvétel is, akkor kevésbé világos a feladatok elkülönítése. A jelentés tervezetben világosan kimondjuk, hogy el kell kerülni a kettős auditálást, az administratív terheket minimálisra kell csökkenteni. Nem tudom, hogy az előadó miért javasolta azt, hogy az unió pénzügyi hozzájárulásán belül az administratív költségek finanszírozása megnőjön, és hogy miért van szükség időközi értékelésre. Ezeket a kérdéseket még világosabbá kell tenni a résztvevők számára. Az Eurostar program bebizonyította, hogy hogyan lehet sikeresen támogatni az innovációt, ezt folytatni kell racionális módon. Köszönöm szépen. Klanter kollégái a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Szabila asszonynak is az MPL programhoz való kapcsolódó elmondottakat. Tehát a meteorológiai kutatás rendkívül fontos a kereskedelem, az oktatás, és még sok más területen Hagy mondjak csak egy példát. A Galileo, ez a kiemelt programunk, itt az nagyon pontos idő meghatározásnak kulcs jelentősége van. A nano tartományban a legapróbb pontatlanság is nagyon jelentős torzulásokat okoz. Lezárult a féléves értékelés. 2009 és 2012 között 170 projekt, tehát projekt kapott sikeresen támogatást. Sok ipari vállalat és kutató intézet vett részt, 22 tagállam vett részt a programban. Minden érintett üdvözölte a program folytatását, kevés módosítót nyújtottak be a kollégák, ezért többől arra következhetek, hogy nem kell nagy nehézségekkel számolni. A Horizont 2020 csomaghoz való kapcsolódást még meg fogom vizsgálni a tekintetben, hogy az ott eldöntött elveket ennél a programnál is alkalmazzuk. Fontos hogy a 185. cikk, illetve a 186. cikk összhangban a Horizon 2020-szal kapcsolatban elmúlt hónapban elért eredményeinket itt is érvényesítsük. Mr. Rubik, pre... Rubik úr, következik parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Én is úgy gondolom, hogy a Eurostars program kiválóan működik ezért merül föl a kérdés, hogy az egyre bővülő tagállami körben ezt a programot nem kellene kibővíteni az Euréka program tagállamaira is, vagyis hogy nemzetközivé alakítani. Ez szerintem hatalmas előnyel járhatna, ugyanakkor az administratív költségek és erről már ma délelőtt egyszer tárgyaltunk, nem növekedhetnek az égig. Nem lehet az sem, hogy az egyik programnál egy, a másiknál 6% legyen az administratív költségek aránya. Szerintem ezt attól kell függővé tenni, hogy összesen mennyi a pályázati igény, és ha kis és középvállalkozásokat mobilizáljuk, akkor nyilván nő a pályázatok száma, és akkor az lesz majd a kérdés, hogy 25% vagy 33% legyen a, az állami támogatás aránya. Ezen el kell már gondolkodni most is. Nem szabadna megmaradni ennél a 10%-os merev aránynál, mert van egy olyan ö, korlátozás is, hogy bizonyos ö, éves forgalmat nem haladhat meg a kisvállalkozás értéke, de nagyon különbözőek az ágazatok, az ár viszonyok, tehát ez nem igazságos. Az Eurostars programot úgy kell alakítani, hogy valóban a zászlós hajó funkciója megmaradhasson, mert ebből, amely eddig kiválóan működött, konkrétan kapnak a polgárok támogatást, és nagyon gyors a lebonyolítás minden más programnak példaértékű. Patricia Tajának adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Én is a Eurostars-ról szeretnék beszélni. A benyújtandó javaslat vizsgálata és az jelentések elolvasása után, miután azokat az szakmai szervezetek és a bizottság is átnézték, arra jutottak, hogy lehet javítani a programom, de alapvetően pozitív az értékelés, dinamikusan működik, és a határokon átnyúló hálózatokat támogatja. Minél jobban sikerül ezt a vonalat erősíteni, annál jobban támogatja majd az innovatív tevékenységet. Meggyőződésem továbbá, hogy, és ezt a kolléganő is elmondta már, hogy jobban integrálni kell a programot más programokkal, hogy a hozzáadott értéknek több esélye legyen. nemzeti szinten is, illetve az Euro, Euréka kibővítésével, ezzel is egyetértek, ahogy az előadó azt felvetette, illetve hát én is, mint előadó, ö, a módosítók tükrében megvizsgáljuk majd, hogy hogyan lehet a pénzügyi ösztönző erőt még erőteljesebbé tenni. mert a KKV-knál nem elég az, hogy hálózatba kell őket hozni a kutatási szervezetekkel, és hogy hálózatosan kell működniük, hanem arra is szükség van, hogy amint feláll egy kutatási projekt, a konkrét magántőke bevonásnak legyen valamilyen procedúrája, ezt valami ösztönözze, ez ö, megvalósuljon. manapság nagyon nehéz forrásokhoz jutni. És ha egyszerűsítjük a rendszert, már pedig ez a cél, akkor a gyakorlatban való átültetés is javulhat. Az egyszerűsítés jegyében például a kettős ellenőrzéseket meg kell szüntetni. Minden, ami bürokratikus, administratív akadály, azt meg el kell vetni, mert minél bonyolultabbak a szabályok, annál kiátszhatóbbak, annál nehezebben ellenőrizhetők, annál több az átfedés, ez senkinek nem jó. És akkor, hogy mennyi legyen az administratív költség, nos, ez egy kényes téma, nem csak a bizottságnál, hanem valamennyi kutatási tevékenységnél. Témafüggő a dolog, hogy egyes kutatásnak, kutatási ágnak mennyi a, az, az optimális administratív költsége, de mindenképpen ezek általános csökkentésére kell törekedni. A bizottságnál több tucatnyi ö, oldalra rúg a programban résztvevők, azt ellenőrzők száma. Ez teljesen fölösleges, túlzó. Ezzel már mások is foglalkoztak, és fognak is, mert ez nagy felháborodást okoz. A partnerségben működő hálózatok nem igényelnek ekkora ellenőrzést, a KKV-kat nem elsősorban ellenőrizni kell, hanem ösztönözni, támogatni, felemelni. Különösen a jelenlegi válság idején elnök. Éler, úrnak adok szólni. Köszönöm szépen. Röviden csatlakoznék Norbert Glante megjegyzéseihez, úgy gondolom minden fontos témát megemlített. A néppárt részéről szeretném megerősíteni, hogy ahogy a koordinátorokkal már megbeszéltük, mi ezt csomagként szemléljük. Tehát nem csak a jelentéstevő döntéséről van itt szó, hanem az SZND-vel való megállapodás nak megfelelően jár el, és az az érzésem, hogy a többi frakció is támogatja ezt, egy közös eljárást szeretnénk. Azt akarjuk elérni, tehát, hogy ezt az egészet csomagként kezeljük, és ehhez kapcsolódik az, hogy gyorsan, intelligensen tudjuk majd megtárgyalni a delegált jogi aktusokat annak érdekében, hogy március végéig, április elejéig le is zárjuk a dolgot. Úgy gondolom, ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell, főként a tanács és a bizottság jelenlétében, akik ezt remélhetőleg tudomásul veszik. Köszönöm szépen. Türmesz úr kap most szót jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnézést, egy kicsit későn érkeztem, de két hónappal ezelőtt egyeztettem egy időpontot, amit most már nem lehetett módosítani, így köszönöm, hogy elfogadták, hogy egy kicsit késve érkeztem meg a vitára. Rövid leszek. A jelentésem mindenek előtt arról szól, hogy a technológia segítségével hogyan lehet jó életminőséget biztosítani az idősebbek számára is. Az, ami ma történik, az már egészen jó szerintem, ami a megközelítést illeti. Néhány érdekelt körrel felvettem a kapcsolatot, így például idősebbeket tömörítő szervezetekkel, és mindig a következő konfliktusról számolnak be. Egyrészt szeretnének az idősebbeket minél tovább otthon ápolni, különböző készülékek, érzékelők segítségbe haszonba, hasznos, hasznosításával, másrésztről pedig van a bizonyos struktúrák, amelyekbe szeretnék beépíteni, beékelni az idősebbeket. És hát azt hallom, hogy a technológia az egyre növekvő készülék az a különböző érzékelők révén. Nyilván Tovább élhetnek otthonukban az idősebbek, de nagyon elmagányosodnak. Még nem látom át eléggé jól a témát ahhoz, hogy meg tudjam ítélni, hogy ez egy reális veszélye, de a többi árnyékjelentés tevővel mindenképpen meg szeretném vitatni ezt a kérdést. Az a technológia, amelyet kialakítunk, fontos, de mindig el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet az idősebbeket egy közösségbe, közösség részeként kezelni. Fontos, hogy azok, akik esetleg mozgásukban valamiért korlátozottak, a technológia használatával mégis részt vehessenek a közösség életében is. Én ezt fontosnak tartom, és szeretném ezt majd megvitatni a többiekkel. A másik kérdés, amikor technológiáról van szó, IKT-ről, Felvetődik mindig, hogy kinek a birtokában vannak az adatok, és fontos kérdés a magánszféra védelme. Úgy gondolom, hogy az adatok mindig a az ügyfél, illetőleg a polgár tulajdonában legyenek, hogyan akarjuk ezt biztosítani, ez a fontos kérdés. Európában egyre terjed a szegénység, egyre nő az energia ára, És egyre többször vitázunk arról, hogy ugye az egyre terjedő technológia egyre több áramot fogyaszt, ez pedig ismét csak növeli a költségeket és terheket ró az idősebbekre. Éppen ezért erre vonatkozólag benyújtottam egy módosítót is, mondván, hogyha új készülékeket vezetünk be, új készülékek terjednek el, akkor hogyan lehet biztosítani mindeközben az erőforrás, illetve energiahatékonyságot? Ennyit a tartalomról. Ami az intézményi kérdéseket illeti, még nem látom át teljesen a dolgot, de felvetődik a következő kérdés. Mi van akkor, hogyha egy tagállam nem vesz részt az egészben, viszont adott tagállamban van egy nagyon innovatív kutatólétesítmény, vagy vannak nagyon korszerű vállalatok, de a jelenlegi szabályok alapján mégsem tudnak részt venni, mert az adott tagállam nem vesz részt. Ezért gondolom azt, hogy a programokat még európaiabbá kell tenni, és valamilyen megoldást kell találnunk arra, hogy egyik másik tagállam nagyon innovatív vállalatai vagy kutató helyei kiszoruljanak a lehetőségekből csak azért, mert az adott kormány másként döntött. Valamilyen megoldásra van itt szükség. Örülnék, hogyha mindenki megnézni az erre vonatkozó módosítóimat. Próbáltam itt lendületet vinni a dologba, de fontosnak tartom azt is, hogy mindenki elmondja, hogy a saját területén hogyan látja a lehetőségeket. Éler úrral egyetértek egyébként, úgy gondolom parlamentként közös érdeket szolgálunk, csapatként kell fellépnünk egységesen, ha már intézményi kérdésekről van szó, fontos, hogy minden programban azonos szabályok uralkodjanak, és ezt csak akkor tudjuk elérni, ha közösen tárgyalunk. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Köszönöm szépen a szót. Ez a program egy közös program, amelyben több tagállam vesz részt. Sajnálatos módon az én hazám, nem vesz részt ebben. Noha, Turmes úrhoz hasonlóan én is úgy vélem, hogy ez egy nagyon fontos program. Nagyra értékelem a jelentéstevő munkáját. Mégis van egy dolog, amelyben másként gondolkodom, mint az előadó, ugyanis a program esetében van egy opt-out lehetőség a Horizont 2020 szabályai alól. Ebben az esetben a Horizont 2020 szabályait nemzeti szabályok helyettesítik. Ez az oka annak, hogy számos KKV számára vonzó ez a program. Hogyha ezt a lehetőséget töröljük, akkor azt hiszem az rossz ötlet volna. Nagyon negatív következményekkel járhat, hogyha így teszünk. Talán a jelentéstevő még egyszer átgondolhatná a megközelítését. Lehet, hogy a megközelítése nem pozitív, hiszen lehet, hogy így elérjük, hogy teljes mértékben koherensek legyenek a szabályok, de lehet, hogy a célunkat nem érjük el. Továbbá úgy gondolom, hogy a jelentéstevő által megfogalmazott kezdeményezés, miszerint a nem a programban nem résztvevő tagállamban is lehetne létrehozni kiválósági központokat, illetve hogy azokkal mi legyen, hogyha léteznek ilyenek, szintén fontos, de meg kell vizsgálni a költségvetést ehhez. Éler képviselő? Szeretném még egyszer kiemelni, hogy nagyon jó jelentéstervezetet készített a jelentéstevő, és főként az adatvédelem az a terület, amelyel kiemelten kell foglalkoznunk. Az idősebb páciensek adatai nagyon nagy kereskedelmi értéket képviselnek, és ezért különösképpen védelem alá kell helyezni ezeket az adatokat. Egy olyan programot támogatunk például, amely a pacemakerek telemetrikus ellenőrzését lehetővé teszi. Ez egy nagyon jó eszköz, hiszen még mielőtt szívroham következne be, egy szakember az adatok elemzésével előrejelezheti a bajt, így az megelőzhetővé válik. De látnunk kell azt, hogy ezek olyan adatok, amelyek az emberek legintimebb szférájába engednek betekintést, ezért itt az adatvédelem rendkívül fontos. Kiváltképpen, mivel az idősebbek kiszolgáltatottabb csoportot képeznek, és adott esetben nincsenek mindig abban a helyzetben, hogy védjék saját jogaikat. Szeretném ezt a vetületét a dolognak mindenképpen kiemelni, hiszen, hogy ezzel nem foglalkozunk eleget, a társadalmi társadalom sem fogja elfogadni az efféle programokat. Grazie. La... Köszönöm szépen. Mityi úr a bizottság képviseletében parancsoljon néhány perce van. So, um, I will not repeat a number of general comments I made this morning for the uh, Article 187. Egyetértek azzal, hogy egyszerűsítésre van szükség. Megtanultuk ezt már a 185. cikk első generációjával kapcsolatos közös programok kapcsán is el kell kerülni, hogy egy átfedés legyen a korábbi jogi szövegekkel. Néhány általános megjegyzéssel kezdeném, és utána lesz néhány konkrétabb észrevételem is. A 185. cikk kapcsán két dologra szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik az ex post auditálások kérdése. És senki nem szereti az ilyen ellenőrzéseket, de kiderült, hogy a költségvetési rendelet is tartalmazza azt, hogy a bizottság garantálja azt, hogy az EU költségvetés forrásait hogyan ellenőrzött módon fordítsák az ilyen közös programok finanszírozására, tehát nekünk ellenőrizni kell. A különböző ellenőrzési rendszerek meglehetősen robosztusak, valamikor nagyon kiterjedtek az ellenőrzések, de van, amikor utólagos ellenőrzésre is van szükség. Ezt meg akarjuk őrizni, tehát ezt tekintjük egyfajta feltételnek is. A következő a résztvevők garancia alapjának a kérdése ez az EU szervek számára hozzáférhető, de ezek a közös programok ilyen értelemben nem EU intézmények. Viszont hogyha néhány kockázatos helyzetre gondolom, például az ECDTP esetében, akkor a költségvetési rendelet leír alternatív megoldásokat nemzeti szinten. Ford asszony jelentését szeretném határozottan üdvözölni. Itt a mm, klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Talán még emlékeznek rá Van Velzen úr, képviselő úr korábbi jelentésére, aki az CDTP 1-es programot értékelte és bizonyos hiányosságokat is meghatározott a célok tekintetében. Mi ezeket szeretnénk most a második programban kiküszöbölni. Kavályó asszony a fejlesztési alappal kapcsolatos szinergiákat szeretné erősíteni, ezzel mi is egyetértünk. Az EU-Star, eu 2-ről hosszasan fejtegették a véleményüket. Mi nagyjából az előadó irányvonalával értünk egyet, ez elég ambiciózus. Az Eurostar integrációja, illetve a résztvevő államok integrációjára van szó, nem együttműködéséről, ez már egy lépés messzebb vezet minket, mint a korábbi megközelítés. A költségvetés tekintetében szeretnénk az Eurostar egyes finanszírozási konstrukció mellett kitartani, 25 százalék a multiplikátor hatást kell aztán a tagállamoknak biztosítani. A tagállamok részvételével kapcsolatban itt lehet, hogy a terminológiánkat egy kicsit meg kell változtatni. A Horizon 2020 kontextusában nagyon pontosan definiáltuk a részevő tagállamokat, mert Éler úrral már erről egyszer beszéltünk. Az Euréka tagok tulajdonképpen a Horizon 2020 szempontjából nem tekintetők társult országoknak. Ezért hívjuk őket inkább partnerországoknak, és ezzel meg is oldottuk ezt az egész problémát. Felmerült az, hogy az Eurostar bottom-up megközelítést alkalmaz. Nos, nos, az Eurostar nem választja meg a témákat, és ez nagyon kedvező a KKV-k számára. Tulajdonképpen bármilyen témát megadhatnak, ez más, mint több más jogi eszközünk esetében. Végül az előadó javasolja, hogy a kritériumokról legyen egyfajta checklista és ennek alapján lehessen igazolni, hogy a e, résztvevő megkapja a támogatást. Hát ez tulajdonképpen ez az ellenőrzés már megtörténik az integrációs e, célok tekintetében a 22. cikkben. Rátének Törmesz úr jelentésére, az AL, az időskori e, életvitel megkönnyítése. Üdvözöljük a jelentést, különösen azt, hogy a jelentés az Európai Innovációs Partnerségekhez akar közeledni. Türmes úr is elmondta, hogy itt a felhasználók erőteljesebb kötelezettségvállalását kell kiemelni, ezt jónak tartjuk, ez ilyen, ezen az úton kell tovább menni. Brizina úr is felvetett valamit. Mi is láttunk itt egyfajta ellentmondás, ugyanis az áll 2 től való eltérést láttunk itt. Ugye a nemzeti jogszabályokat alkalmazzák az EU támogatás esetében. Most ez ezt a KKV-k számára kedvezőbb megoldásnak tartottuk, hiszen így jobban tudják használni ezt a kezdeményezést, ebbe az irányba szerettünk volna tenni egy lépést, és ezért térünk el az általános szabályoktól, de szerintünk e, ez itt, ezt itt érdemes megtenni hogy nyissuk-e meg a programot más országok előtt. Most erre mi elég nyitottak vagyunk több ország részt vehet, de természetesen nem lehet nem EU tagoknak e, támogatást adni az AAL közös program keretében. Nincs akkor olyan nemzeti tagállami kontakt szervezet, akivel kapcsolatot tarthatnánk, és itt a 185. cikk sem engedné ezt meg. Itt a tagállamok közötti közös programokról van szó, amit kiegészít az EU a saját forrásaival, de hát a tagállamoknak kell jelentkezni ezekre a programokra, tehát kitartanánk ezen szabály mellett. Ahogy a délelőtt is elmondtam, kollégáimmal együtt szívesen részt veszünk bármilyen eszmecserében önökkel. Köszönöm a képviselőknek ezt a nagyon értékes jelentést. Köszönöm szépen, Matthew úr. Kevés időnk maradt arra, hogy még egyszer mindegyik előadónak megadjam egy szót. Kabályó asszony kért szót. Vicky Ford úrhoz lenne egy kérdésem, illetve a bizottsághoz fordulnék. Tudnának nekünk javasolni valamit arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a garancia alapot használni az ECDTP esetében. Ezt mi jónak tartanánk. Hogyha a bizottság erre mond valamit, akkor benyújtanánk még módosítókat, hogy valamilyen elegáns módon a garancia alapok felhasználását is lehetővé tegyük. Valóban kérem, nagyon-nagyon röviden válaszoljon erre. Köszönöm. Ford asszonyjal ezt majd megvitatjuk, és önnel Kavai asszonyjal a technikai lehetőségeket. Vannak nemzeti rendszerek és a költségvetési rendelet is tartalmaz erre nézve bizonyos rendelkezéseket. Köszönöm szépen. Hogyha megoldást találnak eh, erre, akkor talán a titkárságon keresztül erről tájékoztathatjuk az egész szakbizottságot. Fordasszony azt hiszem már elment, Ranzdorf úré a szó, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több megjegyzésem is lenne a vitával kapcsolatban. Először is eh, ez az eljárás, ez a pénzügyi eszköz nagyon érzékeny elegye a részvételnek, illetve a távolságtartásnak. A tudomány fejlődése során ezt sokszor láttuk. Az első probléma általában az, hogy meghatározzuk azt a területet, ahol egy intézmény tevékenykedik. Most túléphetünk a szigorú intézményi kereteken, ezeket szét tudjuk feszíteni. Hálás vagyok a bizottságnak azért, hogy elkészítette számunkra ezt a jogi eszközt. A második megjegyzésem. Több módosítomban foglalkozom a nagyon kis vállalkozásokkal, mikrovállalkozásokkal, olyanokkal, amelyekben kevesebb mint tíz eh, eh, alkalmazott dolgozik. Nekik ezt a 10%-os szabályt nagyon nehéz lenne betartani, alkalmazni. Ez a módosító indítványom megoldást kínál erre a problémára, és remélem, hogy a kollégáim támogatni fogják ezt a megoldást. Harmadik megjegyzésem Kicsit nyomást kellene kifejtenünk a PPP-kkel kapcsolatban, a közös magántársulásokkal kapcsolatban. Ez mindig gyenge pont itt Európában, ugye összehasonlítva az USA-val. Ez a pénzügyi eszköz segíthetne abban, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk. A negyedik megjegyzésem. Alapvető érdekünk az, hogy az Európai Unió határain túllépjünk, hogy együttműködjünk a keleti partnerségi országokkal és Oroszországgal is. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy tárgyalások folynak az EU és Oroszország között. Ezen a területen az oroszok nagyon szeretnének részt venni az Euréka programokban. Ötödik megjegyzésem. Elhangzott az eszmecseres során, hogy én azt javasoltam, hogy az adminisztratív költségek támogatását terjesszük ki, vagy növeljük meg. Nos, ez tévedés. Itt nem az adminisztratív költségekre vonatkozott ez, hanem a részvételi díjakra. Ugyanis ebben a rendszerben van lehetőség arra, hogy különböző országok erőfeszítéseit összevezessük különböző országok, akik részt vesznek a programban, az ő részvételi díjukkal kapcsolatos problémák megoldását céloztam én meg. Köszönöm szépen Ransdorf a részletes választ. Szerik azt. Köszönöm. Nem kívánom már igazán kiegészíteni az elhangzottakat, tudomásul vettem, amit elmondtak a kollégák, és közösen fogunk dolgozni az anyagon. Köszönöm én is. Turmes úr kap még szót. Kíván reagálni? Majd egy másik vitán. Nem húzom az időt. Jó, akkor végül is sikerült időben megegyezésre jutnunk. A módosító indítványok benyújtási határidője december 4-e 12 óra. Az ITRE bizottság holnap újra ülésezik, az 5G3 teremben 9 órakor találkozunk. Vigyék magukkal, legyenek szívesek a dokumentumokat, mert holnap még szükségük lesz rájuk. Köszönöm viszontlátásra, jó éjszakát!